Egy al, az Európai Parlament egy alelnökének hivataláról van szó, miután Olli Rén kollégánk lemondott a 15. cikk értelmében az ügyrendünkből, szabályzatból a következő jelöltek vannak EFDD, Massimo Castaldo úr, az ALDE Annelin Jetin Mekit javasolja, és holnap lesz a választás május 20-án 12 órakor. Köszönöm szépen! tisztelt képviselőtársaim folytatjuk a munkát. először is egy bejelentésem lenne az agri bizottságnak a tegnapi ülés megnyitásakor bejelentett felhatalmazáson alapuló jogi aktussal szembeni kifogás mellőzéséről szóló határozatra irányuló ajánlása tekintetében a twenty four órás határidő alatt nem érkezett kifogás. a one hundred and five ös cikk hatodik bekezdésének megfelelően az ajánlást ezért elfogadottnak